Okay, I think we had better... Rendben, úgy érzem, hogy jobb, hogyha elkezdjük az ülést szerintem. Most már elég eh, képviselő van jelen az első napi rendi ponthoz. Először is eh, a napi rend eh, elfogadását kérném. Úgy látom, hogy senki nem integet, akkor úgy vesszük, hogy ezt elfogadtuk. De azért a trialógussal kapcsolatosan vannak bejelentéseim. A kettős csomagon dolgoztunk ismét, és a november 14-i trialógus után történtek dolgok. A Gozes jelentéssel kapcsolatosan még mindig vannak nyitott kérdések, a az adócsalással kapcsolatos kérdések és az egyetértési nyilatkozat, stb. A Ferreira jelentéssel kapcsolatosan még további munkát kell végezni a jövő héten azért, hogy a végleges politikai szintű vitát előkészítsük, például az eurókötvényekkel kapcsolatos úti terv és az adósságtörlesztési alap tőkekövetelményi irányelv és rendelet késő éjszakáig tartott az ülés, és jelentős előrelépés volt a nyitott kérdésekről, például a makroprudenciális rugalmassába a tagállamoknak, likviditás, a hitel érték kiegészítése, és még hát délelőtt és este is dolgoztunk. A technikai szinten folytatódik a vita, kompromisszumok a nyitott kérdésekről péntekre meg kell, hogy szülessenek. A következő politikai eh, párbeszéd jövő hét kedden, 20-án eh, Strasbourgban lesz. Most pedig áttérnénk a hármas napi rendi pontra, mégpedig a megerősített együttműködés a pénzügyi tranzakciós adó terén. Anni Podimáta az előadója ennek, aki az eredeti jelentés előadója is volt még nem zárul le a munka, hanem csak folytatódik. Ani, az tiéd a szó. Köszönöm. Teljes mértékben igaza van. Egy tanácsi határozatról van szó, amely lehetővé teszi a megerősített együttműködést a tranzakciós adó bevezetésére vonatkozóan. Először a jogi feltételeket kell tisztáznunk, ahogy az a szerződésben szerepel, ezek a követelmények, ezeknek a követelményeknek eleget tettünk. Szeretném emlékeztetni a kollégákat, hogy a parlamenti egyetértés után a tanácsnak az együttműködést engedélyezni kell minősített többségi szavazással, majd a bizottság a lényeggel kapcsolatosan dönt az eredeti javaslat alapján, és remélhetőleg az Európai Parlament tavaly májusi ajánlásait is figyelembe veszi. Szeretném tá- önöket emlékezni arra, hogy 27 tagállam megnyilatkozása után 2017. szeptember 28-as bizottsági javaslat előterjesztése után múlt júliusban a cipriusi elnökség úgy döntött, hogy úgy látta, hogy nem lesz a közeljövőben egyhangú egyetértés a javaslattal kapcsolatosan. Egy hónappal ezelőtt 11 tagállam, Belgium, Németország, Észtország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Ausztria, Portugália, Szlovénia és Szlovákia levelet küldött az Európai Bizottságnak, és kérte, hogy a pénzügyi tranzakciós adót bevezethesse, és a megerősített együttműködés szabályát bevezethesse. Az ECOFIN következtetésekben szerepel mindez, és Hollandia is jelezte, hogy bizonyos feltételek mellett hajlandó ebben részt venni. A tanács már megkezdte a vitákat, és igen szoros menetrendet követve dolgozik. Az ECOFIN Tegnap előtt az ECOFIN ülésen is volt erre utalás, előzetes vitát folytattak erről a kérdésről. A következtetések arra emlékezhetnek, hogy júliusban az Európai Tanács azt javasolta, hogy a döntés decemberig szülessen meg. Mint tudják, kedves kollégák, az EP már hosszú ideje vezető szerepet játszik a tranzakciós adó bevezetése terén Európában, és nyomást gyakorolt a bizottságra és a tanácsra ennek érdekében. Tavaly májusi véleményükben elismertük azt, hogy az egységes eljárásnak korlátai vannak az adóügyekben, és több alkalommal ezeket a korlátokat már bíráltuk is. Ez a vélemény azt jelenti, hogy az EP világosan támogatja a tranzakciós, pénzügyi tranzakciós adót, és vannak olyan országok, amelyek gyorsabban szeretnének haladni, és ezt mi elismertük. Az ajánlások megvalósítását illetően van egy ütemterv, és aláhúzom, hogy itt a megerősített együttműködés eljárását támogatjuk. Először az engedélyezés születik meg, majd pedig december után a lényegről lesznek a részletes viták. A megerősített együttműködés engedélyezését illetően az EU szerződés 20-as cikke, valamint az EUMS 326-334-es cikke értelmében jogi követelményeknek kell eleget tenni, még mielőtt a megerősített együttműködést engedélyezik. Hagy emlékeztessek ezek közül a legfontosabb pontokra. A megerősített együttműködés azt jelenti, hogy ez a 113-as cikkre utal a, az EUMS-ben az indirekt, vagyis közvetett adók terén való harmonizációra vonatkozik, és itt ez utolsó választási lehetőségként szerepel, vagyis a közös pénzügyi tranzakciós adó rendszere egyhangú támogatást az előre látható jövőben nem fog kapni, ez biztos. A megerősített együttműködés figyelembe veszi az EU céljait, érdekeit, erősíti az integrációs folyamatot. Az FTT, a tranzakciós adó szerintem megfelel ezeknek a követelményeknek, mert hozzájárul egy integráltabb belső piachoz. Az első lépés ezen az úton a harmonizáció 11 vagy remélhetőleg több adórendszer között. Emlékeztetek arra is, hogy jelen pillanatban egy sor esetben a pénzügyi tranzakciós adó, amelyet már néhány tagállam bevezetett, más, mint ez a tranzakciós adó, amiről beszélünk. A, az országok száma növekedni fog a jövőben. Egyelőre korlátozott számú tagállamban vezetik ezt be a megerősített együttműködés szabálya szerint. Ez az első lépés az igazi egységes piac irányában, hiszen ez a harmonizáció első szintjét jelenti 11 vagy több tagállam között, melyek a bevezetést megkezdik. Úgy gondolom, hogy ez a helyzet, a harmonizáció felé vezető első lépés sokkal jobb, mint a jelenlegi státuszkó, ami teljes szétaprózódást jelenti. Először is meg kell felelni az EU jogszabályoknak. Egyébként van erre vonatkozóan egy irányelv a közvetett adókra vonatkozóan, és az FTTN-nek megfelel, hiszen a primér elsődleges piacokról van szó. A megerősített együttműködés nem áshatja alá, mint mondtam, a már meglévő rendszert, és az FTT a megerősített együttműködés alapján hozzá fog járulni a harmonizáció első szintjéhez a különböző adó rendszerek között a pénzügyi tranzakciók terén 11 vagy remélhetőleg több, több tagállam esetében. Kiemelem, hogy hipokriták lennénk, hogyha azt mondanánk, hogy ez eh, a rendszer aláássa a belső piacot. Nem, mert a jelenlegi helyzet ássa alá a belső piacot, és a megerősített együttműködésnek hatása lesz a belső piacra. Nem szabad elfelejteni, hogy a kiinduló pontunk az, hogy most eh, teljes felapró, szétöredezés, felaprózottsága jellemző a tranzakciós eh, piacon. Kedves kollégák, a módosítók leadásának határideje november 20, angolul kell leadni ezeket, és én úgy gondolom, hogy ez szigorúan procedurális kérdés, hogy egyetértésünket adjuk, de ez azt is jelenti, hogy az energiáinkkal takarékoskodjunk arra az időszakra, amikor majd az igazi lényegi vita lesz. Az ajánlásunkon keresztül megerősíthetjük, hogy a megerősített együttműködés megfelel a szerződésben, szerződésekben lefektetetnek, és megfelel az EU céljainak. Köszönöm. Um, uh, Köszönöm szépen. Astrid elnézését kérem, nem lehet itt, és Jean-Paul fog helyette felszólalni. Merci, Madame la Présidente. Je suis... Köszönöm szépen, uh, elnök asszony, ma Astrid Lüling helyét fogom elfoglalni. Ez nagy megtiszteltetés számomra, ezért szeretném elolvasni Astrid üzenetét, és szeretném ezt elolvasni a kollégáknak, illetve a jelentéstevő asszonynak. Ez Astrid Lüling álláspontja, és elmondhatom, hogy jelentéstevőként most jelentéstevője voltam részben ennek a, az anyagnak, és most pedig én olvasom fel a szövegét. Tisztelt elnök asszony, sajnos nem vagyok itt a mai ülésen, és ezért a kedvenc koordinátoromnak adom meg a szót, hogy mondja el a véleményemet. Mm, a pénzügyi tranzakciós adó környékén adóról szól ez a vita, és ez e, újra és újra megismétlődik, különösen a megerősített együttműködésről szóló tárgyalások során. Szeretném elmondani, hogy e, nem, nem tartozom azok közé, akik ellenzik ezt az adót. A legtöbb képviselő elmondta a véleményét ezzel kapcsolatban, és ezzel nem is szeretnék szembefordulni. Szeretném hangsúlyozni azonban, hogy oda kell figyelnünk az eljárás keretére, illetve az eljárás rendjére, és nagyon komolyan kell venni ezt, hiszen a parlament rendkívül fontos szerepet tölt be ebben az ügyben. És az európai parlamenti képviselőknek rendkívül fontos szerepük van a pénzügyi kérdésekben, és ezt kiemelném. Ezért fontosnak tartom, hogy tartalmi kérdésekről beszéljünk, a jogokról, illetve a tényekről. A jelenlegi helyzetben három megjegyzéssel szeretnék élni, és még mindig Astrid Luling szerepében szólok. Az első az eljárással kapcsolatos, illetve a választásunkkal, a döntésünkkel egy javaslat áll előttünk, a megerősített együttműködést kell jóváhagynunk az FTT témájában, amely nélkül nem születhet meg a megfelelő szöveg erről az adóról. Ezért ez egy jogi kérdés, ez igaz. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy az elvet nem szabad szétválasztani a tartalomtól. Szeretném, hogyha megfelelően járnánk el, és megfelelően gondolkodnánk erről a szövegről. A megerősített együttműködés jóváhagyása, anélkül, hogy tudnánk a pontos következményeket, eh, bizony kellemetlen érzéseket kelt bennem. Tisztelt kollégák! a tanács nem fogja meghozni ezt a döntést, akkor, hogyha a, hogyha az a szöveg nem születik meg. A második megjegyzésem az elvre vonatkozik. Egy példát szeretnék elmondani, amely mutatja, hogy egyáltalán nem egyszerű a helyzet. A pénzügyi tranzakciós adó bevezetése megerősített együttműködés keretében nagyon nehéz problémát hoz létre azok között, akik részt vesznek ebben, és azok között, akik bár EU tagok, de ebből kiesnek. Ezért azt mondhatjuk, hogy nem szabad a belső piacot megkérdőjelezni, illetve veszélybe sorodni, sodorni. Ez egy a pénzügyi, pénzügyi műveletek átültetéséhez vezet a relokalizációhoz más Európai Uniós térségekbe, és ez bizony problémát okozhat. Ezért nagyon fontos az extraterritorialitás kérdése, és oda kell figyelni azokra, hogy azokra, hogy ne legyenek bizonyos pénzügyi intézkedések kötelezőek azok számára, akik nem vesznek részt ebben a rendszerben. Úgy tűnik számomra, hogy minden tagállamot érint ez a kérdés, nem csak azokat, akik benne vannak a megerősített együttműködésben. Harmadik megjegyzésem az, hogy egy nagyon fontos hatástanulmányt kell végezni a megerősített együttműködés következményeiről az FTT témájában, és két fontos aspektust kell figyelembe venni. Az egyik, hogy milyen hatása van a belső piacra, másrészt pedig, hogy milyen hatása van azon országokra, akik részt vesznek ebben a rendszerben, illetve azokra, akik ebből kiesnek, de mégis érintettek valamilyen formában. Tehát összességében azt mondhatjuk, hogy bár ugye az eljárást követjük, mégis lényegi kérdéseket kell föltennünk. Ezt kérem, hogy ezt tegyük meg mértéktartással, távolságtartással, de úgy, hogy az európai parlamenti képviselők felelősséggel járhassanak el a pénzügyi kérdésekben. Így szólt a Street Luling. <laughs> gospel according to Astrid. Um, Tehát ezek, ez volt az örömhír azt szerint Várnál nincs itt, ezért a Wolf fog előadni. Zsompolal ellentétben nem kaptam semmit sem a kollégámtól, amit felolvashatnék önöknek. Még nem is beszélt velem az elképzeléseiről, tehát a saját elképzeléseimet kell megosztanom önökkel. Egyetértek mindazzal, amit Jean-Paul elmondott Astrid nevében. Bizonyára tudják azt, hogy én támogattam a javaslatot azon feltétel mellett, hogy a régi tagállamok részt vesznek ebben, és egyértelművé vált az, hogy ez nem lesz így, és akkor úgy azt mondtam, hogy meg kell próbálnunk úgy módosítani a szöveget, hogy eh, annak a valószínűsége, hogy az Európai Unió minden egyes tagállama részt vesz ebben, az még nagyobbá váljon. Úgy gondolom, hogy figyelembe kell vennünk kiinduló pontként azt az Egyesült Királyságbeli adót, amit a részvényekre vetnek ki, és utána több mindent kell lefednünk, nem csak a részvényeket, hanem az értékpapírokat is. Ezt nem fogadták el, számos okból kifolyólag, és ezért ott tartunk, ahol tartunk most. Lenne néhány megjegyzésem. Elsőként is szerintem helyes az, hogy az Európai Parlament egyetért ezen javaslattal és támogatja azt, és az is helyes, hogy a tagállamokat támogatjuk azokat, amelyek arról döntöttek, hogy belefognak ebbe a projektbe a megerősített együttműködés alapján. Ez helyén való. Ugyanakkor számos kérdést is felvet ez, amelyek igenis jelentősek, és amelyekre választ kell találnunk. Először is teljes mértékben értetek Astriddal. Mi is igazából az a, az adó, az az a fajta FTT, amit a résztvevő tagállamok próbálnak végrehajtani. Ez az, amit javasoltak, hogy ez megváltozott most. Mert nagyon fontos eh, elem az, hogy a székhely vagy a, származási hely elvet vesszük alapul, és hogyan lehet biztosítani azt, hogy a tagállamok jól is kivethetik ezt a fajta adót? Ez az, első kérdésem. A második kérdésem, második pontom. Az Európai Bizottság felkészülte arra, hogy egy valóban megfelelő hatástalományt végezzen el, amelyel meggyőző eredményeket lehet felmutatni ezzel kapcsolatban, hogy milyen hatással lesz ez a résztvevő és nem résztvevő országokra. Harmadsorban pedig eh, ho hova vezet majd ez az adó? Ezt sem válaszoltuk meg, mert eh, ha jól tudom, a legtöbb résztvevő tagállam már a elvárt eh, jövedelmeket már be is tervezte a jövőbeli költségvetéseibe, tehát én úgy gondolom, hogy ez az EU költségvetésbe fog majd landolni valahogy, és hogyha ott, akkor ez azt jelenti, hogy akik részt vettek, azoknak kevesebbet kell átadniuk, mint normális esetben az Európai Unió költségvetésébe. Tehát ahogy láthatják, számos nyitott kérdés van még. Mi a helyzet azokkal az aggályokkal, amiket például a Business Europe vetett fel, hogy akik azt mondták, hogy ha bevezetjük ezt az adót, akkor az kisebb mértékű növekedést az Európában. Én nem vagyok ebben biztos, hogy ez így lesz, lehet, hogy ez túlzás ezt állítani, de mindenképpen vannak erre mutató aggályok. Elvégben azt mondanám, és úgy gondolom, hogy a kollégáim is egyetetenek ezzel, támogatjuk a megközelítést. Úgy véljük, hogy azok a tagállamok, amelyek halandóak részt venni ebben a projektben a megerősített együttműködés alapján, azok nagyon bátrak, és hát reméljük, hogy eh, kifizetődik majd ez a fajta bátorság. Viszont van számos olyan kérdés, amelyekre még szeretnék választ kapni az Európai Bizottságtól. Köszönöm. Uh, Köszönöm a zöldeknek. A zöldek részéről Emily. Köszönöm Először is köszönöm az előadó munkáját. Egyetértünk azzal a gyors eljárással, amelyet javasoltak. Ezt a témát az elmúlt években igen mérehatóan vitattuk. Még nem fejeztük be a vitát, de szerintem jó alapunk van, és a május 23-i jelentés az alap. Ebben olyan elvek szerepelnek, amelyek még most is relevánsak, itt megerősített együttműködésről van szó, és nem pedig 27 új javaslatról. Szerintem felháborító lenne, hogyha a parlament megakadályozná, hogy azon tagállamok, amelyek előre akarnak lépni, ezt megtehessék. A preambulum bekezdésben bekezdésekben egy kicsit többet is el lehetne mondani, és éppen ezért részünkről kiegészíteném mindezt. Először is szeretném, hogyha emlékeztetnénk a május 23-i határozatunkra, vagyis, hogy az FTT minél több eszközre terjedjen ki, vagyis tág terül legyen. A másik technikai eredményeket használjuk ki főként a kibocsátási és tulajdonlási elveket hangsúlyozom, és most Ruling asszonyhoz szólok, el kell kerülni a tőke menekülést és az adó elkerülést. Szerintem ezt kell hangsúlyozni, akkor, amikor a szöveget tovább javítsuk. Harmadsorban Rögzíteni kell azt is, hogy globális FTT-t szeretnénk. Az európai szintű bevezetéssel ez ne érjen véget, ez a célunk. A G20-ak különösen tárgyalják meg ezt a témát. Negyedsorban, ahogy Klinz úr is mondta, kommentárokat kellene fűznünk még a, az FTT-hez, legyen ez saját forrás, a ciprusi elnökség is ezt megemlítette, vagyis ezt az európai költségvetésbe fizessék be, és legyen ebből, ez csökkentse a nemzeti befizetéseket. Szerintem erről is megjegyzést kellene írni a szövegbe. Vannak még tehát javaslataink a preambulum bekezdésekhez, azok tartalmához, de mindenképpen a 23. jelentésünket meg kell említeni, mert ez jó jelentés, és ezt nem csak a mi bizottságunk, hanem más szakbizottságok is mérehatóan megvitatták. Néhány szó a tanácsról. Azt látjuk, hogy Hollandia is fontolgatja a csatlakozást, vannak bizonyos követelményeik a hatályt illetően, vagy az alapot illetően nem nekünk kell dönteni arról, hogy ezt megtehetik-e vagy nem. De szerintem ez pozitív jel, mégpedig az, hogy több ország fontolgatja a csatlakozást. Nem szabad ezt alulbecsülni. Amikor ez valóban realitássá válik, nem kell félni attól, hogy az országok bevételtől esnek el. Elkezdett, hogy svád, svéd vagy dán bankoknak kell fizetni a németeknek a német költségvetésbe adót kell fizetniük, az egy európai FTT jegyében, amelynek nem részesei. Ezt már felvázolták, ezt a rendszert, és szerintem ez változásokat fog hozni az érintett országok esetében. Az Egyesült Királyság ezt ellenzi a tanácsban. Itt nem csangó döntésre, hanem minősített többségre van szükség. Ez aggodalmat okoz. Remélem, hogy ez a trend nem lesz általános. Mindenkit bátorítok arra, hogy kormányával ezt beszélje meg, vagyis, hogy ne akadályozzák azokat, akik előre akarnak lépni. A parlament is vesse fel azt a kívánságot, hogy több országnak kellene csatlakoznia. Megerősített együttműködésről van szó, és ez azt jelenti, hogy bármikor, bármely ország beléphet a rendszerbe. Ez jó dolog, a kapuk nyitválnak, és jobb, hogyha minél több ország csatlakozik a rendszerhez próbáljuk meg ezt szorgalmazni, hagyjuk nyitva a kapukat, és reméljük, hogy az, e, az Egyesült Királyság nem fogja ezt akadályozni, ez nem biztos, csak erről hallottam. Az EC e részéről van-e itt valaki? Igen, Jörgen. Igazából én nem vagyok az árnyék jelentés tevő, Marisa eh, Matias az illetékes, de megbetegedett, ezért azt kérte, hogy beszéljek a helyében. Nem igazán eh, írtam fel, hogy mit szeretne mondani, ezért igazából azt mondom, amit szeretnék mondani. A pénzügyi tranzakciós adót többségében támogattuk eh, Anipodimata jelentései alapján. ilyen értelemben üdvözlöm alapvetően ezt a jelentést is. Sürgősnek tartom azt, hogy tovább légyünk, hiszen már két-három éve vitázunk erről. Arról is beszélünk, hogy miért fontos az FTT, ezt nem is kell megismételnem, ezt mindannyian tudjuk. A civil társadalmon belül is látható tevékenység, láthat, kaptunk petíciókat, online petíciókat, tehát a civil társadalom is a pénzügyi tranzakciós adó bevezetése mellett van. Úgy gondolom, hogy figyelembe kell vennünk ezt is, és nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy az állampolgáraink, akik a választópolgáraink azt várják, hogy ebben az irányban valami történjen. Ez kulcsfontosságú, és ilyen szempontból az én szemszögömből, és úgy gondolom, hogy ugyanez a szemszöge Marizának is, támogatjuk azt, amit Ani elénk terjesztett. Vannak részletek, amelyekre még ügyelnünk kell. Ezt Emile Wolf is elmondták, ez teljesen egyértelmű. Ügyelnünk kell arra, hogy ne egy olyan konstrukció jöjjön létre, amely igazából máshoz vezet, mint amit szeretnénk elérni, ezt a kockázatot figyelembe kell vennünk. Igazából most arról van szó, hogy az Európai Parlament kiálljon a megerősített együttműködés mellett, én ezt fontosnak tartom, és következő lépésként erre van szükség ahhoz, hogy tovább juthassunk, és tényleg az állampolgároknak egy jelzést adhassunk, hogy nem csak beszélgetünk itt, hanem tényleg elérjük azt, amit szeretnénk. Ezen kívül azt is szeretnénk, hogyha nem csak a tagállamok egy része, hanem minden egyes tagállam be, bevezetni a pénzi tranzakciós adót, de hát tudjuk, hogy ez nem lehetséges jelenleg. Gyakorlati szempontból ez az egyetlen mód, ahogy most el tudunk járni, és ebben az értelemben támogatjuk ezt, és reméljük, hogy eh, sikerült tényleg tovább lépnünk. Uh, um, Köszönöm szépen, van egy-két kérdés fölmerült. Uh, Ani, itt van a bizottság is, nem tudom, hogy szeretnénk-e meghallgatni a bizottság véleményét. Igen, rendben. Akkor tessék, megadom a szót a bizottság képviselőjének. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Hat megjegyzésem lenne, válaszolván azokra a kérdésekre, amelyek fölmerültek. Először is köszönettel tartozom az Európai Parlamentnek, azért, hogy fölgyorsította a belső döntéshozatali folyamatot. Ez egy egyértelmű üzenetet ad arra vonatkozóan, hogy az Európai Parlament ugyanúgy, mint az Európai Bizottság nem szeretné útját állni az megerősített együttműködésnek, illetve az FTT-vel kapcsolatos szöveg gyors elfogadásának. Másodszorban üdvözlöm azt is, hogy az Európai Parlament osztja az Európai Bizottság véleményét, miszerint a jogi előfeltételei annak, hogy jóvá hagyjuk a megerősített együttműködést, teljesülnek. Harmadik megjegyzésem, szeretném emlékeztetni önöket, arra, hogy rendkívül fontos látni, hogy a megerősített együttműködés alternatívája nem az adóztatás hiánya ebben a 11 tagállamban, hanem az, hogy 11 különböző pénzügyi adó kerüljön bevezetésre egyetlen egy egységes adó helyett, és természetesen ez károsan érinti a belső piac működését. Negyedik megjegyzésem Szeretném megemlíteni, hogy az Európai Bizottság tartalmi javaslatot kíván beadni arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet megvalósítani a megerősített együttműködést a lehető leggyorsabban, de csak októberben kaptuk meg a leveleket, és ebben egyértelművé vált, hogy mi a hatásköre, illetve mi a célja ennek a megerősített együttműködésnek. De már ezből a levélből is meggyőződhetnek arról, hogy a kiinduló pontja ennek a megerősített együttműködésnek a bizottsági javaslat, az nagyon is közel áll majd az eredeti bizottsági javaslathoz. Egy-két apróbb módosításra kerül majd sor, de nagyon komolyan vesszük az Európai Parlament módosító javaslatait, amelyek kapcsolódnak az, a, ehhez a jelentéshez. Például meg kell próbálni elkerülni a relokalizációt, illetve ott van a kibocsátási elv kérdése is. Aztán az ötödik megjegyzésem a hatástanulmányjal kapcsolatos. kiinduló pontként az Európai Bizottság egy olyan javaslatot fog beadni, amely nagyon közel áll az eredeti javaslathoz. Tehát nem kell mindent újra előről kezdeni, hiszen a mechanizmusok nagyjából ugyanazok lesznek, és ezért a következmények is. Azonban a bizottság ki fogja egészíteni a már elvégzett hatástanulmányt, illetve már javasolt hatástanulmányt, amely ennek a javaslatára májusban került sor, és ezt ki fogja egészíteni a megerősített együttműködés keretében választandó opciók elemzésével, illetve azok következményeinek elemzésével, valamint bizonyos tartalmi javaslatokat is tartalmazni fog. Végül pedig az utolsó megjegyzésem. Bár még nem zárult le a munka, szeretném megnyugtatni önöket, hogy a kisebb csoporttal való együttműködés, tehát a megerősített együttműködésnek nem lesznek negatív következményei sem azok számára, akik részt vesznek ebben, sem azok számára, akik ebben nem vesznek részt. Őszintén megmondom, hogy igazából nem értem azoknak az aggájait, akik nem vesznek részt a megerősített együttműködésben, nem értem, miért gondolják, hogy esetleg ez károsan érinti őket, hiszen eddig senki nem mondott olyat, hogyha a pénzügyi tranzakciós adó bevezetésre kerül, egy csoportban, akkor ez hátrányosan érintene másokat, a világban, például New York, Szingapur vagy Zürich városai. Tehát nagyon is meglepetés számomra az, hogy most ilyen aggályok merülnek fel. Olyan aggályok, hogy azon országok, akik nem csatlakoznak ehhez a klubhoz, azok rosszabb helyzetben lesznek, mint azok, akik csatlakoznak hozzá. Szeretném tehát megnyugtatni önöket, hogy nem lesz káros ez az adó sem azok számára, akik részt vesznek, az együttműködésben, hiszen a bizottság nagyon is hatásos intézkedéseket vezetett be, és az Európai Parlament már ezt hagyta, illetve egyértelművé tette. Szeretném tehát mindenkinek elmondani, hogy az előzetes vizsgálatok alapján az Európai Bizottság azt mondhatja, hogy nem lesz sem gazdasági, sem pedig belső piaci probléma az FTT bevezetéséből. Köszönöm. Köszönöm, Leonard. Jelezted, hogy hozzá kíván szólni. Igen, egész röviden szeretnék hozzászólni azzal kapcsolatosan, amit a bizottság mondott. Először is teljes mértékben egyetértek Anni Podimátával. Amennyire csak lehet, az adóügyi harmonizáció mellett kell letennünk a voksot azon országok esetében, amelyek a megerősített együttműködést választották. Ezzel kapcsolatosan szeretném tudni, hogy a bizottság milyen szerepet játszhat itt, és a parlament milyen szerepet játszhat, a téren, hogy a harmonizációt szorgalmazza. Itt szerintem a parlamentnek igen fontos szerepe van. Van néhány kérdésem. Meg kell találni az egyensúlyt az említett adó és azon kockázat között, hogy tőkemenekülés következzen be. Úgy kell ezt az adót úgy kell ezt az adót megalkotni, hogy megcélozzuk a leggyorsabb piaci tranzakciókat, mert ennek az adónak más, más hatása van, ha közép vagy hosszú távú tranzakciókról van szó. Hogyan néznek ki ez az adó? Visszautalok arra, amit Klinc képviselőtársunk mondott. Néhány kormány, például az olasz kormány elfogadott egy törvényt arról, hogy hogyan kell egyensúlyban tartani mind, vagyis az egyensúlyt úgy kívánja megteremteni, hogy már számol ezzel az adóval a számítást összhangba kell hozni a beslésekkel, hiszen itt harmonizált együttműködésről van szó azon országok részéről, amelyek be akarják vezetni a megerősített együttműködést. Továbbá a napvégi tranzakciókról is szó van, vagyis a tranzakciók, összes tranzakció összegéről, és én egyetértek azzal, hogy a az izolált, elszigetelt tranzakciókat is számításba vegyék. Ami pedig az adóügyi szempontból illetékes személyeket illeti lakhely szerinti illetékességet, ez a, az aktív személy, az aktív személy lakóhelyét fogják figyelembe venni, vagy mind a két fél, a tranzakcióban résztvevő mindkét fél lakhelyét. Ani igen fontos munkát végzett, és szerintem mindez igen fontos. Az említett problémák szempontjából. Nem tudom, hogy a bizottság által a bizottsághoz föltett kérdésekre kíván válaszolni. Igen, a high frequency, vagy high frequently undertaken tax transactions, vagyis az igen gyors tranzakciók esetében más a helyzet, mint mondjuk a ritkább tranzakciók esetében. A bizottság a saját forrásokról is beszélt, és mindig elmondta, hogy az FTT egy része az EU költségvetésen keresztül folyjon be, de ezt azután vissza kell forgatni, és ennek hatással kell lennie az országok befizetésére. A, száz, <clears throat> a beszedett jövedelemnek 100%-a nem marad a az illetékes tagállamnál, hiszen ez az EU költségvetésen keresztül fog áramlani, de ez nem fogja az EU költségvetést emelni. A tagállamoknak igazuk van, megállapodást akar kötni ez a 11 ország, és január 1 lép életbe ez a tranzakciós adó 2013-ban még korai lenne figyelembe venni ennek a bevételét. Ami pedig az adógyi szempontból rezidens kérdést illeti, van egy kritériumlista, az első ha az első kritériumnak nem tesznek eleget, akkor a második, harmadik, negyedik kritériumot veszik sorra egy bizonyos sorrendet javasolt a bizottság, ennek megvan a logikája, de végső soron a tagállamok megállapodhatnak a kritériumok másik rendjében, ezt megtehetik, szabadon megtehetik. A lényeg az, hogy ezt a megerősített együttműködés hatája lehetővé teszi, és kiterjedése lehetővé teszi, és majd akkor döntenek arról, hogy mennyi pénz melyik országba folyik be. Ani, tiéd a szó. Köszönöm. Először is minden kollégának megköszönöm a megjegyzéseit, javaslatait. A jelenlegi ajánlás inkább a szabályok engedélyezésére terjed ki a megerősített együttműködést illetően, a lényeget illetően, de nagyon nehéz elválasztani a vitát, az eljárási és a lényegi kérdésekről folyó vitát. Sharon, két dolgot szeretnék mondani. Visszatérve a megjegyzésekre, Luling asszony megjegyzéseire, amelyeket Jean-Paul ismertetett. Emlékeztetek arra, hogy ami a szétválasztást illeti az eljárás, tehát az engedélyezési eljárás, megerősített együttműködés és maga a lényeg szétválasztását illeti. Minden esetben foglalkoztunk ezzel, akkor, amikor egyetértésünket kellett adnunk a megerősített együttműködés engedélyezéséhez. Először mindig a procedúrával, az eljárással foglalkozunk, megnézzük, hogy a jogi feltételeknek eleget tesznek-e a megerősített együttműködés jegyében, és azután tárgyalunk a lényegről. A kettőt soha nem végezzük egyszerre, egy időben. Kiegészítve azt, amit a bizottság már kiemelt, lényegi kérdéseket illetően, egyébként köszönöm Emili javaslatait a preambulum bekezdésekhez. Úgy gondolom, és ez az én óhajom, hogy konszenzust kell kialakítani, és ezt magunkra kell vállalni, de vannak kételjeim a saját forrásokat illetően. Ez a kérdés sok nehézséget okozott az előző vitáinkban is. Akkor, amikor májusban véleményt dolgoztunk ki az eredeti bizottsági javaslatról. Szerintem még mindig vannak nézetkülönbségek, ez nehéz lehet, de mindenképpen széles alapokra kell ezt helyezni, az, és tartsuk szem előtt a globális FTT bevezetését. A bizottság átvette a parlament néhány javaslatát, azért, hogy javítsa az eredeti javaslatot, úgyhogy ez jó irányba mutat. Utolsó megjegyzés az áttelepülési gondok és a területen kívüliség problémája. Attól tartok, hogy azok, akik vonakodtak mindig, amikor a, az FTT-ről volt szó, azt a, az érvet fogják felhasználni, hogy az áttelepülés veszélyeire és a területen kívüliségre fognak rámutatni. Szerintem ez nincs összhangban a saját érvelésükkel, mert azok, akik az FTT-t elutasították, mert féltek attól, hogy az FTT bevezetése ahhoz fog vezetni, hogy sok európai pénzintézet áttelepül. Ugyanezek a személyek most amiatt aggódnak, hogy az FTT, a megerősített együttműködés egyében annyira sikeres lesz, hogy az úgynevezett területen kívüliség azt eredményezi, hogy a az FTT-t más intézményeknek is meg kell fizetni, azoknak, amelyek nem csalat, csatlakoztak a rendszerhez. De szerintem ez igen biztos rendszer lesz, és nem lesz meg az áttelepülés veszélye. Azzal nem kell számolnunk. A kérdést még megvitatjuk, várjuk azt, hogy a bizottság felülvizsgálja a hatás vizsgálatot, és szerintem ennek keretében foglalkoznia kell az összes említett kérdéssel. Addig is úgy gondolom, levonva a vitából a következtetéseket, hogy a parlament szeretné tiszteletben tartani az FTT-vel kapcsolatos eddigi álláspontját és egyetértését kívánja adni a megerősített együttműködés engedélyezéséhez. Köszönöm, Sharon. Köszönöm szépen, Anin. Van néhány bejelenteni valóm az eljárással kapcsolatban. Október 26-én eh, a koordinátorok az ecom arról döntöttek, hogy egy meggyorsított időütemet tartanak be a hozzájárulási eh, eljárása kapcsolatban azért, hogy decemberi plenárison lehessen erről eh, szavazni. Ehhez hozzá tartozik eh, az is, hogy azt ígették a koordinátorok, hogy visszatartják a frakciókat attól, hogy túl sok módosító gyújtsanak be, és a módosítói szakaszban angolul fogunk csak dolgozni, annak érdekében, hogy időspóroljunk meg. Mindezek mellett a módosítókat a preambulum bekezdésekkel kapcsolatban lehet csak benyújtani, vagy az egyes bekezdéssel kapcsolatban, anélkül, hogy ezt egy negatív véleményi formálnánk hát Nem lehet ebből egy karácsonyfát csinálni ebből a véleményből. A közelsők tekintetében is erre kell figyelni. Vannak még további okok is, amiért ezt manuálisan kell majd benyújtani a régi módon, ezért mindenkitől elnézést kérek, de kérem, hogy mindenki tudassa a frakciójával. 5 órakor lesz november 20-án a módosítók benyújtásának határideje, és csak angolul lehet benyújtani a módosítókat, tehát eh, kedden 20-áig eh, lehet tehát benyújtani 5 óráig ezeket a módosítókat. November 28-án fogunk erről beszélni, 29-én szavazunk erről, és ahogy mondtam, a plenárisra remélhetőleg decemberbe kerül majd ez. Köszönöm szépen mindenkinek, köszönöm Anninak a munkát ezzel kapcsolatban. Most még átérünk a négyes napirányi pontra, és örömmel üdvözlöm Tomás Vízert, az Európai Statisztikai Irányítási Tanácsadó Testület elnökét, és ez egy eszmecsere, hiszen már a negyedik jelentéséről van szó az ESGAP-nak, az Európai Parlament irányába. És mivel a statisztikák eléggé fontosak az eurózóna szempontjából, remélhetőleg, hogy a kollégák itt maradnak. If you could leave quietly. Vagy hogyha elmennek, akkor csendesen tegyék azt meg.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 Okay, um, so thank you very much. We, we... Köszönöm szépen. Van még egy óránk, amelyben megvitathatjuk a statisztikák kérdését, és meg is adom a szót Tomásnak. Nem hiszem, hogy szigorúnak kell lenni az idővel, viszont arra emlékeztetnem kell, hogy az interneten is közvetítik az ülést, tehát minden, amit mondanak, az hallható és látható a közönség számára. Köszönöm szépen. Hát megpróbálok pontos lenni, remélem, nem fogok egy órát igénybe venni. A negyedik éves jelentésről fogok beszélni, az Európai Statisztikai Orientási Testület jelentése ez. Négy évvel ezelőtt jött létre ez a testület annak érdekében, hogy független áttekintést adjunk az európai statisztikai rendszerről. Ahogy erre már utalt elnökasszony, ennek eredetei valahol az euró területen vannak. Itt a statisztikáról, a statisztikák felügyeletéről van szó, a statisztikák létrehozásáról van szó, hiszen ezek elengedhetetlenek egész Európa számára. Lehet, hogy elolvasták, vagy nem olvasták el a jelentésünket, az sem baj, ha nem. Az az érzésem, hogy egy hullám hosszon vagyunk abban a tekintetben, hogy európai megoldásokat próbáljunk találni olyan kérdéseket, olyan kérdésekre, amelyek eléggé fel vannak aprózódva nemzeti, illetve nemzetek alatti határok között. A napi munkám során gazdasági, politikai kérdésekkel foglalkozom az EU 27 területén, de nagyon gyakran megkerülök az euróterület kérdéseivel is, és elmondhatom azt, hogy nem csak, hogy szimbolikusan kezdődnek statisztikákkal a kérdések, például azzal, hogy hogyan állítják össze a statisztikákat, hogyan bárnak a nemzeti hatóságok a statisztikával, hogyan kötődik ez a politikához. Úgy vélem, hogy a rendszer immár átláthatóbbá és jobbá vált, viszont még mindig nem tartunk ott, ahol szerintem tartanunk kellene. Megpróbálok az aktuálisabb kérdésekkel majd az előadásom végén foglalkozni. Amire mindenképpen emlékeznünk kell, az az, hogy a statisztikák többé-kevésbé semleges eszközök alapját képezik a jó döntéshozatalnak, és nem pedig fordítva történik ez, tehát nem lehet elönteni egy politikai intézkedés utána pedig ehhez megkeresni a megfelelő adatokat, és ezeket viszonylag objektívan közreadni. Ez nem csak egy teoretikai megfigyelés, gyakran ez meg is történik a gyakorlatban. Legalábbis ezt láthattuk az elmúlt években. Annak érdekében, hogy sikerüljön mindezt elérni, ehhez az kell, hogy hogy sikerüljön olyan adatokat begyújtani, amelyek ezt lehetővé teszik, és ezt tette az SGAP is. Első pontként először is az irányítással kell foglalkozni, és néhány dolgot szeretnék itt kiemelni. Először is a szakmai függetlenséget, amely alapvető fontosságú, és ezt rögzítették az európai eljárási kódexben is a nemzeti statisztikai hatóságoknak koordináló szerepe van, ez is fontos. Ez talán egy kívülálló úgy láthatja, hogy eléggé teljesül ez, mint a mindennapi gyakorlatban, pedig ez nem így van. Hogyha megvizsgáljuk a felügyelet kérdését, akkor meg kell vizsgálnunk annak a kérdését, hogy hogyan nevezik ki a statisztikai felelősöket nemzeti szinten, és meg kell vizsgálnunk a munkakörülményeket is, a statisztikák előállítói, illetve azok között, azok között az administratív egységek között, amelyek kapcsolódnak ehhez, tehát itt miniszter, a minisztériumok játszák a legnagyobb szerepet ebben, főként a pénzügyminisztériumok. És meg kell vizsgálnunk azt is, hogy milyen az egyenlő hozzáférés a statisztikákhoz. A második kérdéskörként meg kell vizsgálnunk azt a nagyon is aktuális kérdést, hogy egyre nagyobbak a pénzügyi korlátozások, van egyfajta kapcsolat a hatékonyság és a források között. Bizonyára nem, nem lepi meg önöket azt, amikor azt hallják, hogy a, a források a statisztikai hatóságoknál egyre inkább csökkentek, és bizonyos tagállamokban már nominális értéket is vettek ezek a csökkenések. Vannak megtakarítási lehetőségek ezen a területen, de amennyire én látom, a megtakarítások arra, arra irányultak, hogy megtakarítsanak tényleg, és nem pedig a reformokra. És ez is egy olyan kérdés, amire meg a későbbiekben szeretnék önökkel egy kicsit beszélni. Utolsó pontként pedig meg kell vizsgálnunk azt, hogy mit lehet tenni Európában a közeljövőben, azt illetőleg, hogy megvizsgáljuk, hogy mennyire járnak el az eljárási kódexnek megfelelően. Ha ki kell ragadnom egy olyan kérdést, ami igazán fontos számomra, akkor ezekről az egyik az az, hogy meg kell vizsgálni a szakmai függetlenséget. A szakmai függetlenség számos aspektussal rendelkezik. Az első az a nemzeti statisztikai hatósághoz kötődik, hogyan kapcsolódnak ezek a politikához, a minisztériumokhoz, az illetékes minisztériumokhoz. A második terület az a statisztikai hatóság vezetőnek kinevezése és elbocsátása, leváltása. Azt gondolnánk, hogy 2012-ben ez már alig, ha lehetne kérdés, de vannak olyan események, esettek az Európai Unión belül, amelynek során a statisztikai hivatalok vezetőinek leváltása egybeesett a nemzeti választásokkal, az országos választásokkal. Lehet, hogy ez teljesen véletlenszerű volt, lehet, hogy nem kötődik ez a politikához, a, főleg nem a, a választásokhoz, főleg nem a választások eredményéhez, akárhogy is. Tehát a papíron biztosítva van a statisztikai hivatalok vezetőinek függetlensége, de még akkor is, hogyha nincsen erre bizonyítékom, mégis úgy vélem, hogy néhány országban feltételezhető erősen az, hogy a választások bizonyos eredményei befolyásolják a statisztikai hivatal elnökének leváltását. Nagyon hozzáértő statisztikusokról, illetve vezetőkről van szó, és gyakran ez befolyásolja a rendszert is és néha lehetséges az, hogy ez nem felel meg a politikai uh, irányultságnak. Meg kell ismételni azt is, hogy a statisztikák létrehozása, a módszertan megválasztása, az adatforrások megválasztása, illetve az adatok terjesztése mindenképpen mentesnek kell, hogy legyen a politikai befolyástól, mert különben olyan helyzetek állhatnak elő, amikor a rövid távú politikai ö, irányultság nem kedvező politikai fejleményeket eredményezhet. Ez számomra az egyik legfontosabb kérdés, és ezt mindenképpen nyomon kell követnünk. A második olyan helyzet, amelyre ugyancsak koncentrálnunk kell, az a föderálisan kialakított tagállamokban van. Itt a Nemzeti Statisztikai Hatóságnak egyfajta koordináló szerepe van, illetve az Eurostatnak is, akkor, amikor európai statisztikák létrehozásáról van szó. Itt mindenképpen jogalkotási változtatásokra van szükség, mert különben lehetséges az, hogy nemzeti szinten pozitív fejlődés jön létre, viszont regionális szinten nem lesz megfelelő a statisztikai helyzet. Annak érdekében, hogy eh, az ellenőrzés, az ellenőrzés minőségét lehessen javítani, szeretnénk bevezetni független testületeket nemzeti szinten, azért, hogy az eljárási kódex végrehajtását nyomon kövessék, és szeretném, hogyha a testületek tagjai ne csak az érdekelt körökből kerüljenek ki az adott tagállamokban, hanem akár más nemzeti statisztikai hatóságok, és az Eurostat szakemberei is részt vehetnének ezen testületek munkájában, és ez egy rövid távú minőségi aspektust jelenthetne, és segíthetne ez abban, hogy valóban összekössük munkánkat úgy, hogy az jobb statisztikákat eredményezzen. A függetlenség kérdése a nemzeti statisztikatóságok kinevezés, vezetőinek kinevezésének kérdése. Itt mindenképpen átlátható szabályokra van szükség, és ez egy nagyon nehéz, és ami nehezebbé tenni azt, hogy valakit hirtelenül le lehessen váltani. Ez ugyanis nem túlságosan ö, jó. Vannak további ajánlásaink is, amit az jelentésünkben elolvashatnak. A nyilvánosságra hozattal vonatkozik a nemzeti hatóságok, illetve az adott adminisztratív egységek munkájára is. Ezek azok az ajánlások, amelyeket mi tettünk. A forrásokat, illetve hatékonyságot illetően. Van egyfajta tendencia az administratív egységek között manapság, amelynek alapján egy egyedülállónak tekintik maguknak, azt mondják, hogy a mi területünkön nem lehet csökkenteni azért, mert mi vagyunk a legfontosabbak az administratív területen. Különböző funkciókkal rendelkeztem ezt számos administratív egységben, és mindig azt hallom a tagállamoktól, mindenfajta administratív egységektől, hogy igen, természetesen nehéz időket élünk, és el kell fogadnunk azt, hogy csökkentik a költségvetésünket. De úgy gondolom, hogy a statisztikával foglalkozók elfogadták azt, hogy ahogy csökkentik a költségvetés a tagállamokban, a csökkentések elérik a statisztikák létrehozását is. Vannak olyan tagállamok, ahol ezek a megszorítások az átlagon felülnek mondhatóak, összehasonlítva a többi közigazgatásság egységgel, főként az új tagállamokban. De például átlag alatt vannak ezek a megszólítások néhány országban az eurozóna területén. Általánosabban lehetne azt mondani, hogy oké, okay, a fizetések is csökkennek, még akár nominális érték szempontjából is, és emiatt ezek az egységek már nem tudnak új embereket találni a lemondott vagy nyugdíjba, nyugdíjazott kollégák helyett. Hogy lehet akkor a munkát hatékonyá tenni? Nos, a statisztika területén van egy olyan lehetőség, amelyen sokkal hatékonyabbá lehet válni a statisztikák felhasználása során, és a válságot ki lehet arra használni, hogy sokkal konzisztensebb módon együtt lehessen működik, tehát nem kell kettősen felhasználni a statisztikákat nemzeti szinten, ahhoz, hogy jobban ki lehessen használni a mikroadatok cseréjét, meg lehet könnyíteni az adatáramlást az igazgatási egységek között. egy Nyomon követtem például azt, hogy a kereskedelmi adatokat kettősen felhasználták az import-export egységek, és igazából itt nem történt további előrelépés, amely köszönhető bizonyos fajta fejleményeknek az közigazgatási szinteken. Tehát úgy tűnik, hogy a politikai irányultság állandóan megjelenik. Nos, a mikroadatok cseréje, illetve az adminisztratív adatok felhasználása bizonyos tagállamokban tárgyát képezi különböző személyes adatvédelmi kérdéseknek. Én például egy olyan országból származom, ahol ezt az elvet nagyon is szem előtt tartják, nagy becsben van. Nem vagyok benne biztos, hogy minden esetben szükségesek az ilyen jellegű kitételek annak érdekében, hogy a megfelelő adatvédelmi eredményeket érjük el. Úgy gondolom, hogy Politikai szempontból meg kell vizsgálni a különböző érdekelt feleket, és azt hiszem, hogy ezáltal egy valósabb, igazibb európai statisztikai rendszert lehetne létrehozni, amely ugyanakkor enyhíti a forrás korlátozottságát, ugye mindannyian ezzel állunk szemben, mint Európai Uniós, mint pedig nemzeti szinten, hiszen az Eurostatban is számolni kell forrás korlátokkal, hiányokkal, amelyek gátolják vagy akadályozzák a munkát, különösen akkor, hogyha ezekben a kérdésekben nem találunk megoldást. Szerintem van megoldás, méghozzá a jobb együttműködés, az adatok jobb felhasználása mindenképpen megoldást jelent. Egy közös statisztikai rendszert kell létrehozni a 27, illetve hamarosan 28 tagállam között, ahelyett, hogy 27 különböző statisztikai rendszer kakofóniájával dolgozzunk. Tehát így az európai szintre emelés mindenképpen rendkívül fontos. És van még valami, ami rendkívül közel áll hozzám, ez pedig a bizalom kérdése, a bizalmaság kérdésével kapcsolatos elkötelezettség, illetve kötelezettségvállalás. Ez arról is szól, hogy a politikai szakemberek, illetve statisztikai szakemberek közös célt tartsanak szem előtt, ez pedig a megbízható statisztika. Az Eurostat aláírt egy ilyen szándéknyilatkozatot, illetve Görögország is. Ez szükséges, de nem elegendő feltétel ahhoz, hogy tovább lépjünk a célunk felé, tehát, hogy megbízható adatokat hozzunk létre, és valóban nyilvánosan tudatosítsuk, hogy megfelelőek és megbízhatóak az adatok. Ez esetleg ösztönzésként is szolgálhat azok számára, akik az adat gyártását, illetve terjesztését kívánják felülvizsgálni. Nagy meglepetés számomra, hogy a 26 többi tagállam nem tett semmilyen határozott lépést ebbe az irányba, nem hajlandóak, vagy nem mutattak hajlandóságot arra, hogy ezeket a nyilatkozatokat, vagy ilyen jellegű nyilatkozatokat írjanak alá, és egy közös európai cél felé tekintsenek. A tapasztalat azt mutatja, hogy hatalmas befolyással élnek. Nos, örülnék, hogyha a, ezt a kérdést is szem előtt tartanák, és megpróbálnák megfelelő irányba terelni, hiszen végül is mindannyian, mindannyiunknak az az érdeke, hogy a politikai döntéshozatal bizonyítékokra alapuljon, és ezek a bizonyítékok pedig megfelelő, megbízható adatokra épüljenek. Ahhoz, hogy objektív, megbízható adatok szülessenek, meg kell győződnünk arról, hogy azok, akik ezeket az adatokat összeszedik, begyűjtik, azokra semmilyen nyomás nem nehezedik. Azt hiszem ezzel a végére is értem a beszámolómnak valószínűleg túlságosan hosszasan beszéltem, de hát elnök azt, hogy mondta, hogy majdnem egy órá rendelkezésünkre. Uh, Köszönöm szépen. Igen, tudtam, hogy még a statisztikát is érdekessé tudja tenni, bár ugye nagyon sok képviselő nincs a teremben. Van egy-két kérdésem, azonban nem tudom, hogy másoknak van-e kérdése, hogyha nem, akkor először is hadd nyissam én a sort. Az Európai Parlament nagyon nagyon sokat foglalkozott a megbízható statisztikával, nem csak a jelenlegi mandátum során, hanem már az előző parlamenti ciklusban is, és én magam is komolyan ö, vettem ezt a kérdést, illetve Edward Cicluna alelnök is foglalkozott ezzel. Nagyon érdekes számomra, hogy a 2009-es 223-as rendelet változtatáson felülvizsgálaton megy keresztül, és most péntek a módosítók beadásának határideje. Tehát lehet, hogy az utolsó gondolatát ebbe be lehetne építeni. Nem tudom, hogyha esetleg van még valami, amely inspirációt adhat az ön jelentési kapcsán, akkor, akkor kérem, vegye föl velünk a kapcsolatot, hiszen a statisztikák minősége forró kockán. Ezen kívül a rendelet kapcsán fölmerült bennem az is, hogy az ESCAP részvételét esetleg föl lehetne vetni az Eurostat igazgatójának kinevezésében, nem tudom, hogy mit gondol, esetleg tanácsadásra gondolok a kiválasztási folyamat kapcsán, nem tudom, hogy mi a véleménye erről. Ami pedig a szakmai függetlenség kérdését illeti. Nos, ezt bizonyos mértékben már beiktattuk a hatos csomagba, belevettük abba, attól tartottunk, hogy ez esetleg nehézségeket okoz, és végül is egy, egy határozott lépés volt ez a parlament részéről, azt mondtuk, hogy még mindig van politikai kapcsolat, és, és tovább próbálunk ezzel foglalkozni. Ezen kívül nagyon tetszett az, amit a független ö, tanácsokról, igazgató tanácsokról mondott, illetve a társak véleményének megosztásáról, amit az adatexport, adatimport kapcsán mondott, hát bizony eléggé idegesítő az, hogyha összevetjük az hogy az országok mit gondolnak a saját exportjukról és importjukról, és ezt, ezt összeadjuk Európai Uniós szinten, akkor nem jönnek ki a számok. Nos, hát tudom, tudom, hogy ennek részben mi az oka, de nagyon jó lenne, hogyha egy kicsit tisztább képet kapnánk erről, és pontosan tudnánk, hogy mi merre mozog, a szállítás honnan hová történik, és megfelelő egyértelmű képet kapnánk Döbbenetes, hogy még mindig ekkorák az eltérések, hiszen arra számítan az ember, hogy a tagállamok tisztában vannak azzal, hogy a GDP-jük hogyan is épül föl, és nos, ők nem gondolják, hogy ezt valahogy harmonizálni kellene? Nem tudom, hogy van-e ezzel kapcsolatban valamilyen javaslata, hogy ezzel hogyan foglalkozhatnánk, és végül Liz, jelentéstevője vagyok az IC 2010-nek, tehát 2010-nek, és szeretném megnézni, hogy a függő kötelezettségvállalásokkal mi a helyzet. Van egy gondolat, amelyet próbálunk foglalkozni itt magunk között, még mielőtt a tanácshoz kerülne ez a kérdés, ez pedig nem más, mint az Eurostaton belüli metodológia, hogy hogyan lehetne ezeket a, a függő kötelezettségeket megnézni, és ezeket kezelni. Tessék, Sophie, úgy látom, te is kérdéssel élnél, meg is adom neked a szót. Two short questions, because I'm... Uh, Két rövid kérdésem lenne, mert uh, eléggé úgy vagyok ebben a témában. A múlt évben kezdtem el követni a statisztikákat. Azt hittem, hogy ez egy unalmas téma, és mivel iskolában nem kellett ezzel foglalkozni, megpróbáltam én is jó messze maradni ettől, viszont azt látom, hogy aggasztó az, hogy minden egyes alkalommal beszélünk erről, akkor az a benyomásom, hogy új szabályok, új szabályzatok, megállapodások születnek, és mindig az az üzenet számunkra, hogy a végrehajtás nem megfelelő és láthatjuk azt, hogy a döntéseinket a statisztikákra alapozzuk, és ezért ez eléggé aggasztó, ez a helyzet. Például egy fél évvel ezelőtt emlékszem arra, hogy aggályok merültek fel a spanyol statisztikák megbízhatóságával kapcsolatban. Később aztán nem hallottam ezekről. Ez azt jelenti, hogy minden rendben van, mert Spanyolország a reflektor fényben van. A másik kérdés, ez konkrétabb, az jelentés, amelyről szólt, foglalkozik a szankciókkal is, arra az esetre vonatkozóan, amikor a tagállamok nyilvánvalóan manipulálták a statisztikákat, vagy nem pontos statisztikákat adtak le tudatosan. Régi módi megközelítést alkalmazunk itt, a tagállamok egymásra szankciókat vetnek ki. Mi azt szeretnénk, hogyha a bizottság kezdeményezné a szankciók foganatosítását, és fontos téma ez, amely nem kap elegendő figyelmet. Rendben, nincs több kérdés. Tomás? Olyan kérdésekkel kezdeném, amelyek a mi munkánkkal szorosabb kapcsolatban állnak, munkánkkal és a jelentéstervezettel, valamint a 200 23-as rendelettel. Figyelembe véve a mi jelentéseinket, és azokat a részeket, amelyek a jelentés tervezett vonalát követik. Itt a bizalomra összpontosítanak mindezek a tagállamok részéről, másrészt pedig elmozdulás van, független tanácsadó jelentéseket szorgalmaz mindez, azért, hogy az európai érdekek keresztmetszetét tükröze, és ne pedig a nemzeti érdekek keresztmetszetét, hogy úgy mondjam a vezetők kinevezése, a fékek és ellensúlyok, a nemzeti statisztikai hivatalokban, stb. Láttam például a főigazgató függetlenségének kérdését is, amelyet felvet a jelentés. Ezt operatívá kell tenni. Minden tagállam, ha kapcsolatba kerülünk vele, akkor azt mondja, hogy természetesen ez a személy független, legyen az férfi vagy nő, vagy csak férfiakról van általában szó. Hát igen, ez alakul, alakul a nők nevezése is. Most a, ha azonnal javaslatot kell tennem, akkor azt mondom, hogy az ESCAP szerepét illetően meglehetősen zavarban vagyok, vagyok amikor a Eurostat vezetőjének kinevezéséről van szó, ez távol esik a mi mandátumunktól, és szerintem nem is ilyennek kellene lennie a mandátumunknak. Bizonyos szerepet játszottunk a mandátumunk másodlagos feladatait illetően, amikor a görög statisztikai hivatalt illetően nem csak de jure, hanem de facto kértük azt, hogy a görög statisztikai hivatal vezetője független legyen. Itt bizonyos specifikus erősítések figyelhetők meg a tanácsadó testületet illetően, és itt jól alakul a helyzet, ami a görög hivatal a tanácsadó testület tagjának kinevezését illeti. Bizalmat illetően úgy látom, hogy más tagállamokban aggodalom fogalmazódott meg, azt illetően, ami Görögországban történt érthető okokból, még akkor is, hogyha erre ez indokolatlan. Más kérdésekről is volt szó, amelyek nem állnak az ESCAP mandátumával szoros kapcsolatban. Ami pedig a fennálló vállalásokat illeti, ez sokáig az én hobbim volt, hiszen ez a Maastrichti kritériumok alapján lehetőség a tagállamok számára, hogy a kötelezettségvállalások alól kibújjanak, és a fennálló kötelezettségvállalásokba meneküljenek, ez kockázatokat vet fel, és várakozást okoz. Ezek a ezek soha nem olyan megbízhatóak ezek az adatok, mint az adósságról közölt adatok. De itt szerintem jó előre haladás történt, de még nem értük el a kívánatos pontot, helyzetet. Itt előre kell lépni, azért, hogy a az adatok minél objektívebbek és frissebbek legyenek ahhoz, hogy mi a munkánkat végezzük. Mert a gazdaság, politika alakítása szinte automatikussá vált az euró térségben, és kevésbé csak politikai választásokon alapszik. Lehet ezt megduplázni, vagy megháromszorozni, stb., de mindennek jelentős pénzügyi következménye van a tagállamra vonatkozóan, hiszen biztosnak kell lenni abban, hogy magas szintű, független módon készült az adat, megfelelően képzett személyek segítségével a statisztikai hivatal által, és hogy semmilyen más megfontolás nem szennyezte be, nem befolyásolta az adat nyerést és az adatközlés. Sok példát tudnék a 90-es évek végéről felhozni a tagállamok részéről, amikor az EMU első szakasza indult. Itt az újraosztályozás állt a politikusok érdekében, és nem pedig az igazi, tényleges fegyelem, fiskális fegyelem. Az adatok nem korlátozódnak nemzeti szintre, a spanyol adatokról volt szó, az Eurostat vagy Eurostat talán nem csak a Eurostatról kellene beszélnem, mert több látogatást indítottam. És meg kell vizsgálni a deficittel kapcsolatos adatokat, más agregátumokat, regionális és sokszor még önkormányzati vagy települési szinten is. Tudjuk Spanyolország példájából, hogy az adatok nemzeti szinten nagymértékben megbízhatóak voltak, és az eltérések, ami a deficit kiigazítási utat illeti, ezek nem voltak olyan jelentősek nemzeti szinten. De volt két terület, amely aggodalomra adott okot, a regionális, a helyi szint és a társadalombiztosítási szint. Ez nagyon sok tagállamot illetett. A társadalombiztosítási rendszerekben változás történt, nem bizonyos felhalmozódás történt, és ez nem mutatkozott meg a nemzeti adatokban, és ez arra utalt, hogy nyomást gyakoroltak a nemzeti rendszerre. Még egyszer elmondom, hogy a nemzeti statisztikai hivatalok illetően vannak nagy hiányok, mégpedig az, hogy megbízható, következetes adatokat közöljenek mindannyiunk számára megfelelő forrásokból. Hogyha majd egy év múlva arra kérnek, hogy az ötödik ESCAP jelentésről számoljak be, és hogy előreléptünk-e e kérdések területén, és hogyha ez megtörténik, akkor ez nem csak a mi erőfeszítésünknek lesz köszönhető, hanem az önökének is. Köszönöm, van-e kérdés? Tomás, gondoltam, hogy te találsz majd valami. Köszönöm szépen, elnök asszony. Viza úrnak azt a kérdést tenném fel, hogy már azon dolgozunk az Európában, Európában régóta, hogy több Európát szeretnénk, nem centralizmus szeretnénk, hanem azt szeretnénk elérni, hogy sokkal több döntést hozzanak Európában, és ne csak bejelentsenek döntéseket. Ehhez bizonyos mechanizmusokra, intézményekre van szükség, de ehhez egyfajta statisztikai rendtársra is szükség van. Ezzel nincs is probléma, hiszen ez egy fontos segítséget jelent. Az Európai Statisztikai Hivatal esetében mindig is felajánlottuk azt, hogy legyen egy ilyen, viszont a tagállamok ezt mindig eloldatosították, mert nem akarták, hogy Brüsszel hozzon majd döntéseket. Pedig itt igazából egyfajta segítséget nyújtanak a tagállamoknak. Mi a, az, milyen az együttműködés a nemzeti hatóságokkal? Ezt inkább fogcsikorgatva vették tudomásul, hogy együtt kell önökkel dolgozniuk, vagy inkább az adatok egy olyan szintre kerültek, amelyek által most már sokkal jobban el tudjuk képzelni, hogy milyen cselekvésre van szükség. Az adatok alapján negyedévenként kell közreadni az eredményeket, vagy azt mondja inkább, hogy rendszeres jelentéstevőre van szükség esetenként. Ez érdekelne engem. Okay, Antolin. Sí, muchas gracias. Eh, cuando se... Köszönöm szépen. Amikor a hatos csomagot elfogadtuk, ebben benne foglaltatik egy elem, amely a nemzeti számlákkal kapcsolatosan kereteket szab meg Spanyolországban, információkat kell közölni, kellett közölni negyedévenként, de most a belső költségvetési keretek irányelvének megfelelően havonta kell adatokat közölni, például a társadalombiztosításról, egyebek. Most már átmeneti időszakban vagyunk, az átültetés időszakában, ami a hatos csomagot illeti. Szeretném tudni, hogy ez a folyamat hogyan alakul a különböző tagállamokban sikerül-e majd közeledni a megszabott céljainkhoz. Van-e még megjegyzés? Nincs. Akkor Tomás válaszolhat ezekre a kérdésekre, és le is zárhatjuk ezt a pontot. Köszönöm. Nem szabad túlbecsülni azt, amit az ESCAP tehet. Ahogy a rövidítés mutatja, nekünk a governance-re, a G-re kell figyelnünk, az A, advice, a tanács a adása feladatunk. Nagyon sok kérdés, amelyet ön megemlített, rendkívül fontos. Ha bezárnának egy terembe, és azt mondanának, hogy itt van egy üres papír, és vázolja fel, hogy hogy lehet jól európai statisztikákat készíteni, akkor én az Európai Központi Bankok rendszeréhez hasonló vázlatot készítenék megfelelő számvétellel, és megfelelő kapcsolatot vázolnék fel a központ és a hozzátartozó testületek között megfelelő magas szintű független nemzeti statisztikai intézeteket vagy hivatalokat javasolnék, és ugyanolyan szintű jelentéstételt írnék elő a nemzeti parlamentek irányába, ahogy az egyébként a nemzeti bankok részéről történik a parlament felé. Ugyanúgy, ahogy számon kérhető, vagy felelősségvállalásra kötelezett ezek az intézmények nemzeti szinten. Tehát ez lenne a governance, az irányítási rész, de lehet, hogy néhányan azt mondanák nekem, hogy Vízer úr, hát álmodozzon tovább. De vannak bizonyos céljaink, és nem kell azért elkeseredni, ha ezt a következő évre még nem tudjuk vállalni, de azért mégis kell egy jövőkép, vagyis látni kell, hogy milyen irányba kell, hogy fejlődjön a rendszer. Ami pedig ezt a, a G betűs rövidítést illeti a mandátumunkban, Hiszek abban, hogy a statisztika készítés mindig hatékonyabbá válhat akkor, hogyha az átfedéseket elkerüljük, hogyha adatcserét folytatunk, és hasonló szabályok alapján hozzuk létre és cseréljük ki az adatokat. A tagállamok jogi paramétereinek különbsége nem vezet különböző minőségű adatvédelemhez az egyének szintjén, ahogy ezt hallottam. Viszont az a véleményem, hogy ezek a lehetséges változások, javulások az irányításban együtt járnak majd a statisztika a statisztikák minőségének javulásával, és ez a döntéshozattal minőségének javulását is eredményezi a döntéshozók részéről. Ha összeadjuk 182 vagy 190 ország mérleg főszegét a világon, vagyis a folyó fizetési mérleg összegét, akkor azt látjuk, hogy deficit áll fenn, de nem tudom, hogy kifelé irányul ez a deficit. Ezt még nem tudjuk, de ezzel még dolgozni kell. Hogyan lehet javítani az adatszolgáltatás rendszerességét, hozzáfűzve a helyi regionális szintet. Nem tudom, hogy a végrehajtás hogy áll a többi tagállamban. Az eltérések a gyakorlatban elfogadhatóak lesznek, attól függően, hogy néhány alegység jelentős hányadával rendelkezik a nemzeti költségvetésnek, hogy deficitese vagy nem, de van egy jogi kötelezettség ezt illetően, és őszintén szóval nem tudom, hogy most hol tartunk. Azt viszont tudom, hogy a spanyol kormány erőfeszítéseket tesz, ezeket üdvözöltük. A cél, hogy javítsák az adatgyűjtés, ellenőrzést és terjesztést a nemzeti adóval kapcsolatos adatokat, fiskális adatokat illetően. Önök, köszönöm, nagyon érdekes volt ez a beszélgetés és gondolatébresztő. Ma délután a tőke követelményekkel foglalkozom majd, és statisztikai módosításokkal. Az EC 2010-es javaslattal is foglalkozunk, azért, hogy a regionális függőben lévő kötelezettségvállalásokkal is bánni tudjunk. Szerintem teljesíteni, teljesítenünk kell, figyelembe véve a hatos csomagban tett ígéreteket, és ezekhez az adatokat egyformán kell kezelni. Előre haladunk itt, és kíváncsiak lennénk a további elgondolásokra, rengeteg statisztikai adatot kapunk állandóan, de szerintem tudunk még újabbakat fogadni, úgyhogy ha előbb nem is, de egy év múlva találkozunk. Az ülést berekeztem.